Kérem foglaljanak helyet, hölgyeim és uraim. Ich erkläre die am 10. September 2015 a 2015. szeptember 10-én felfüggesztett ülésünket folytatjuk, megnyitom az ülésszakot. A jegyzőkönyvet, valamint a 2015. szeptember 10-én elfogadott dokumentumok rendelkezésre állnak, van-e valakinek ellenvetése?